Ladies and gentlemen, please take your seat. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Because we have to proceed, we are... El kell kezdenünk az ülést, már így is 10 perces késésben vagyunk, és utána meg más szakbizottságok is alakulnak ebben a teremben. I declare the meeting open. Ezzel megnyitom az ülést. Mai ülésünk célja, hogy megalakuljon a szakbizottság elnöke, és megválasztjuk az a bizottság elnökét és négy alelnökét az eljárási szabályzatnak megfelelően először. Az elnököt fogjuk megválasztani, utána pedig az új, újonnan megválasztott elnök vezetésével megválasztjuk a négy alelnököt. Arról tájékoztattak, hogy a következő pottagok fognak részt venni a szavazáson. Felolvasom. For uh, Mr. Lars Ad Lars Adaknuson urat, Suica képviselő helyettesíti, Michel Elio Mari helyett Philip Zsüvem, Luis de Grandes Pascual úr is helyettesít, Maria Gabriel asszony is helyettesít, és Tétima végül mégis megjelenik, Renáte Zommer asszony is szavaz. Nikos Androlakis helyett Miltos Kirkos fog szavazni. Richard Hart nincs itt. Nina Gill fogja őt helyettesíteni, és Boris Zala urat pedig Újhelyi István. Joachim Starbati úr helyett Marek Jurek fog szavazni, Ivo Weigelt Tenmaki asszony, Jatemaki asszony, Pablo Iglesias-t Verzsi asszony fogja helyettesíteni, Úrika Lunacek asszonyt pedig Igor Soltes fogja helyettesíteni. So I will now ask... Uh... Most pedig kérem a titkárságot, hogy ellenőrizze, hogy határozatképesek vagyunk-e. Igen. Határozatképesek vagyunk. a 208, az eljárási szabályzat 208-as cikkének megfelelően 18 tagnál, szakbizottsági tagnál leszünk határozott képesek, ez fönnáll. Most következik az elnök megválasztása. Egy frakciónak kell jelölnie az elnök jelöltet, avagy a tagok 5%-ának, ez a mi esetünkben konkrétan 4 tagot jelent. Elmar Brock urat jelölte a néppárti frakció az elnöki posztra. Elmar Brock felé fordulok hozzájárul-e ehhez. Megköszönöm a frakciómnak a jelölést. Köszönöm. Like in all democracies, there is no choice. Ahogy az a demokráciákban szokott lenni, nincs választási lehetőség. Starbat úr mégis jelen van. I am informed that the candidate uh, fulfills the obligations of being a full rendes tag, teljes jogú tag, a Brock úr a szakbizottságban, és aláírta a pénzügyi nyilatkozatot, tehát megfelel a követelményeknek. Van-e egyéb jelölés? Nincs. Akkor pedig most megválasztjuk a szakbizottság új elnökét, mégpedig közfelkiáltásra. Mr. Brock. Well, as you see... Brock urat közfelkiáltással megszavaztuk, mégpedig egyhangulag, úgyhogy kérem Brock úr, hogy fáradjon fel ide pulpitusra, és át is adom önnek az elnöklést. Thank you. So. Hello. Das muss alles getrennt sein. Ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani önöknek. Nagyon remélem, hogy a jó együttműködést az elkövetkezendő két és fél évben is folytatni fogjuk tudni, még akkor is, hogyha különbözőek az elképzelésünk Úgy gondolom, hogy az elmúlt években is sikerült nekünk hidakat építeni, és így széles körű többségeket elérni itt a szakbizottságban. Remélem, hogy a jelentős területeken a kritikus eh, helyzet láttán ez a jövőben is biztosítva lesz. Áttérünk az alelnökök megválasztására. Kik az első alelnöki posztra jelöltek? Itt áll. Legutkó urat jelölte az ECR eh, csoport első alelnöknek. Vannak-e esetleg további javaslatok? Úgy látom, hogy nincsenek. Legutkó úr ennek eh, a szakbizottságnak teljes jogú tagja. Az anyagi eh, összeférhetetlenségi nyilatkozatát leadta, tehát eh, a jelöltségnek a feltételeit teljesítette, más jelöltségről nem kaptunk értesítést. Howitt úr megérkezett és fog szavazni. Fog szavazni? Igen. Ügy, ügyrendi kérdés. Legutkó úr, elfogadja-e a jelöltséget? Yes. Igen. Akkor, ahogy a korábbiakban is mondtuk, az ECR frakció legutkórat javasolta, de Tenok úr, hát nem az elnöknek kéne ezt bejelentenie, hanem a frakció egyik tagjának kellene bemutatnia a jelöltet, úgyhogy ezt szeretném most megtenni. Legutko úr lengyel szenátor volt, frakciónk alelnöke, öt évben, évben keresztül már nagyon kitűnő tagja volt ennek a szakbizottságnak, úgyhogy minden tekintetben megfelel ennek a szeretetnek, és ezért nagy lelkesedéssel támogatja az ECR frakció, hogy a parlament külügyi szakbizottságának alelnöke legyen ez az úriember. Akkor, ahogy Paszkúr is tette az én esetemben, ő mutatott be engem, ezért mutattam be én az ECR jelöltjét, de hát nem baj. Tehát más jelölt nincs, azt is tudjuk, hogy a jelölt megfelel az előírásoknak, úgyhogy közfelkiáltással megválaszthatjuk. The floor has Mr. Legutko. Legutko úr, úr a szó, hogyha kéri, illetve megkérem, hogy fáradjon ide mellém a pulpitusra. Now we have to come to the... Most pedig következik a második alelnök megválasztása. Most nem fogok hibázni, nem olvasom fel, amit a frakció javasolt, hanem megkérem a frakciót, hogy ők mutassák be a jelöltjüket. Azt hiszem, hogy ez most akkor itt a GUE feladata. No proposal from GUE? A GUE nem javasol senkit? Linken Auge, das kennen wir schon. Eh, én vak vagyok az egyik szememre. Tehát a Marina. GUE frakció Marina Albiole asszonyt javasolja második alelnök asszonynak. Valenciában született Spanyolországban, és béke nemzetközi szolidaritás érdekében fiatal aktivistaként már hosszú ideje dolgozik. A közel-keleten és Latin Amerikában is élt, 2007-ben pedig a valenciai közös, kom, közösség regionális parlamentjének a tagja lett, az Európai Parlamentben az Emberi Jogi és Fejlesztési Bizottság tagja volt, valamint az Európai Parlament mostani képviselőjének az Izquierda Unida, az a plurális baloldal képviselőjeként került be. Köszönöm szépen, vannak-e további jelöltek? Úgy látom, hogy nincsenek. Albiol asszony, a szakbizottságunk tagja, az anyagi érdekeltségeivel kapcsolatos nyilatkozatot leadta, így tehát a jelöltségnek a feltételeit teljesítette, tekintettel arra, hogy titkos szavazást senki sem kért, közfelkiáltással fogunk szavazni. Abiol asszony hajlandó elfogadni a tisztséget? Köszönöm szépen, és gratulálok a megválasztásához. Áttérünk a harmadik alelnökünk megválasztására. A szocialista frakció javaslata kíván élni, parancsoljon. Uh, uh, Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Paszku urat a szocialisták alelnök jelöltjeként jelenthetem be korábban is tagja volt ennek a szakbizottságnak, újra választották, és ennek a szakbizottságnak eddig is nagyon kiváló alelnöke volt az elmúlt parlamenti ciklusban. Az országának, a Romániának volt hadügyminisztere, nagyon érdeklődik a védelmi és katonai ügyek iránt, de a határokon átnyúló ügyekért is felelős, és nagy örömmel jelöljük az új parlamentben is alelnöknek. Köszönöm szépen, vannak-e további jelöltek? Úgy látom, hogy nincsenek. Paszku úr teljesíti a feltételeket, hiszen tagja a szakbizottságunkat, és az anyagi érdekeltségével kapcsolatos nyilatkozatot is megadta. Vannak-e tehát további jelöltek? Nincsenek, ahogy látom, úgyhogy közel közfelkiáltással szavazhatunk az ő személyéről. Paszkó kolléga elfogadja-e a tisztséget. Ebben az esetben gratulálok önnek, kérem fáradjon ön is ki. Most pedig áttérünk a negyedik alelnök megválasztására. Itt az EFDD frakció fog javaslatot előterjeszteni, parancsoljanak. Grazie, Presidente. Ho grandissimo... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Ivétel Grékolét javaslom az EFDD frakció nevében Grékule urat Letországban kétszer is megválasztották már képviselőnek, és volt már ott is a, a, költség, a külügyi bizottságban alelnök. Tehát úgy érzem, hogy egy kiváló felmenetele van, már nagyon sok hasonló munkát végzett, Nos, a kis frakcióknak is joga van ahhoz, hogy a különböző szakbizottságok elnökségében megkapják a helyüket, és Lettországnak is joga van ahhoz, hogy képviseltesse magát az elnökségben. Köszönöm szépen. Vigoli asszony is teljesíti a jelöltség feltételeit, így tehát szakbizottságunk tagja, és az anyagi érdekeltségével kapcsolatos nyilatkozatot is megtette. Vannak-e esetleg további javaslatok? Préda úr parancsolja. Köszönöm szépen. A néppárt nevében André Plenkovics jelöltségét szeretnénk támogatni. Már nagyon régóta diplomata, 17 éve, állam titkár volt országában, a külügyi területen, második parlamenti ciklusát törti itt. Horvát EP eh, e közös parlamenti közgyűlési delegációban is részt vett, Plenkovics úr itt ül mellettem, tehát mi őt szeretnénk javasolni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, vannak-e további jelöltek? Úgy látom, hogy nincsenek. Most eh, kaptam tájékoztatást arról, hogy Plenkovics úr is megtette az anyagi érdekeltségről szóló nyilatkozatot, valamint teljes jogú tagja a szakbizottságunknak, így tehát eh, a alelnöki posztra való jelöltséggel kapcsolatos feltételeknek elleget tesz. Titkos szavazást fogunk tartani a jelölt személyéről. Kérem, hogy osszák szét a szavazólapokat. Vagy pedig elektronikus úton tesszük meg a dolgot. Elektronikus úton fogunk szavazni. Mindenki elhozta a szavazókártyáját?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 We do it not with names on this. A piros nem, a zöld szín grigulét jelenti, és a piros pedig Blankovics képviselőt jelzi, a fehér pedig a tartózkodás színe. Mrs. Grigula is nominated by Grigulát Virgule képviselőt az FDD jelölte, Plenkovics urat pedig a néppárt. Yeah. So Grigula is green. Grigula zöld, Plenkovics piros. Ügyrendi kérdés. Um, I do recollect having been... Elég régóta dolgozom már itt, és volt egy hasonló próbálkozás Provera úrral öt évvel ezelőtt a Dehont megtörésére, rendszer megtörésére, de hogyha egyszer megtörik ez a rendszer, akkor egy frakció esetében, akkor az összes frakció esetében meg kell ezt tenni. A Dehont rendszernek egyébként az a lényege, hogy az összes kis frakciót védje, hogyha most kivételt tesznek, akkor minden következő esetben ezt fogjuk számon kérni. Magyarázatot kérek. Az elnök semmit nem tud. Per definíció nem, én semmit nem tudok. Ha jól sejtem, ez már többször, többször megesett, mostanában is. Ha van egy alternatív jelölt, akkor a demokrácia nevében nem tehetek semmit ellene. Howitt úr, Flankenstein úr? előfordulhat, hogy voltak háttéregyességek. Én csak egy dolgot tudok, az eljárási szabályzat azt irányozza elő, hogy a választás előtt jelölteket lehet állítani, ha pedig valaki úgy gondolja, hogy jelöltként kíván fellépni, akkor ehhez joga van. Én a saját nevemben csak azt mondanám, hogy ne legyenek itt félreértések, a szocialisták és a, demo, a szociáldemokrata frakció az mindig piros szint kell, hogy kapjon. Aber das ist ein Code, der nur bei den Sozialisten funktioniert. De ez egy olyan kód, egy jelbeszéd, ami csak a szocialistáknál belső körökben működik. E so, good red is dead red, yeah. Let, let's vote. The vote. Szavazzunk, megnyitom a szavazást. uh, ECR has Too many votes. Az ECR-től egy szavazattal több van. Egyel többen szavaztak az ECR-től, mit lehet. We stop the vote. Management and every group should check. Akkor most leállítjuk a szavazást. Kérem, hogy minden frakció ellenőrizze, hogy hányan szavazhatnak, az ECR-nek egyel több, az ECR egyel több szavazatot adott le. Többi frakció, igen, még kettő plusz szavazó van. So, the EPP has 20... Néppárt 21 szavazat, kérem ellenőrizzék. Szocialisták 18 szavazatot, ECR 7, ALDE 7, GUE 5, Zöldek 5, EFDD 3 szavazat, függetlenek öt szavazat. Perhaps every group, every coordinator. A koordinátorok szerintem ellenőrizzék, hogy ez megvalósul-e. Is that done? Every... Ez megtörtént? Akkor neki fussunk még egyszer? Jó, megismételjük a szavazást, megnyitom a szavazást. We have 74. It's against 74 members, but the committee has... Már megint 74-en szavaztak, de a szakbizottságnak csak 71 tagja van. 73 still two too much. 73 most, még mindig többen szavaztak. Akinek nincs joga szavazni, kérem, vegye ki a szavazókártyáját. Mikrofon nélküli hozzászólás. Még mindig egyel több szavazónk van. Still one. Még egyel több a szavazat. Melyik frakcióban van a gond? Mindenki ellenőrzött mindent? Hmm? Yeah, but uh, part of it The members of the bureaus are members of... Az elnökség tagjai is végül is a frakció tagjai. Most jó, jó, megoldódott. Akkor szavazzunk. Now the people are leaving. No. I don't know what's going on there. So, 68, uh, still three missing, but then not. Még három szavazatra várunk, akkor most lezárjuk a szavazást. Mrs. Grigula got Grigula asszony 11 szavazatot kapott, Plenkovics úr pedig 68 szavazatot kapott. Plenkovics úr elfogadja a szavazat eredményét. Igen, köszönöm. Akkor kérem foglaljon itt helyet. Confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. A hármas napi rendi pontra térünk át. Az év végéig tartandó üléseknek a rendje. Még mindig benne van az a két csütörtöki nap, amit annyira nem tartok jónak, eh, mert azok eh, üres eh, padsorokra tarthatnak csak számot csütörtök délelőttönként. Úgy gondolom, hogy e, ebben az évben ezt már nem fogjuk tudni megoldani, de kérem a titkárságot, hogy a következő évben intenzívebben figyeljen arra, hogy inkább a hét elejére e, ütemezzük az üléseket, és ne csütörtökre, mert ez az időbeosztásunkat nehez, nehézé teszi, hiszen a saját választókörzeteinkbe is haza kell néha látogatnunk, úgyhogy jó lenne, hogyha ezeket a csütörtöki egyébként a többi üléstől eh, elszakadva megtartott üléseket mellőznénk. Sokkal jobb lenne, hogyha más lett volna az eredmény önöknek eh, a titkárságon, ugye egész héten itt kell, hogy legyenek, de nekünk parlamenti képviselőként más feladataink is vannak, kicsikét mások a feladataink, tehát és ezért aztán más az időrendünk is. Kérem tehát, hogy a jövőre nézve erre figyeljenek. Tudom, hogy erre az évre nézve ezt már nem lehet megoldani, a jövőben erre figyeljenek. Hajlandóak-e elfogadni ezt az, üli, ezt az ülésnapi rendet? nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Negyedik napirendi pontra térünk át a nyelvi összetétel kérdésére. A nyelvi rezsim kérdéséről szólunk, tehát bár ez félreértésekre adhat okot, ennek a szónak a használata. A szakbizottság személyi összetételének függvényében finn, máltai és gél nyelven nem lesz tolmácsolás, viszont minden más nyelven szükségünk van tolmácsolásra. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban ellenvetés? Természetesen erről a kérdésről majd újra fogunk beszélni, hogyha megváltozik a szakbizottság összetétele. De úgy gondolom, hogyha nincsen ellenállás, ellenvetés, akkor ezt a nyelvi rezsimet így ebben a formában tudomásul vesszük. Köszönöm szépen! áttérünk a nyári szünet előtti üléseknek eh, a rendjére. Valószínűleg eh, Strasbourgban meg leszülésünk, valószínűleg csütörtökön. Tehát csütörtökön délelőtt. Egyébként pedig a következő rendes ülés eh, szeptember 1-én eh, fog eh, megtartásra kerülni. Már szerdán egy kibővített elnökségi ülésen a koordinátorokkal kívánok kérdéseket megbeszélni. Remélem, hogy addigra bizonyos kérdéseket már a döntés fázisára elő tudunk készíteni nem kívánjuk itt a nyári szünet előtt már a jelentéseket kiosztani, de vannak bizonyos sürgős jelentések. Grúzia, Moldávia és Ukrajna kérdése, illetőleg a költségvetés kikérdés. Úgyhogy kérem a frakciónkat, hogy gondolkozzanak el azon, eh, hogy szerdán a koordinátorok hogyan tudnak ebben a kérdésben dönteni, és így már a nyári szünet előtt elkezdhetik a megválasztásra kerülő kollégák a munkájukat. Köszönöm szépen, szép napot kívánok Önöknek, az ülésbe rekeztem. Okay.